Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Akkor további késekedés nélkül, mivel nincs több bejelenteni valóm, csak az, hogy sztrájk miatt ma nem lesz kávé, Úgyhogy mindenki legyen kedves önkiszolgálni a bejáratnál. Mindezek után, tehát itt a, itt a terem végében található a kávé. You may help yourselves. Úgyhogy menjen mindenki, és kérem szolgálja ki magát. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, de ezt később is elfogom, hogy lesz szavazásunk, úgyhogy ne felejtsenek el ö, szavazókártyával felszerezkezni. Akkor nézzük a következő napi rendi pontunkat. 16. pont, kísérő nélküli kiskorok helyzet az EU-ban. Natalie Grisbeck az előadója a témának. Nagyon köszönöm, mondják elnök úr, kedves elnök tehát a munkadokumentumról hallunk majd, melyet előadó készített, figyelembe véve a féléves értékelési anyagot, amit a bizottság készített. Kriszbek asszony tehát az előadónk, aki beszámol majd az első árnyékjelentés készítőkkel tartott ülésről, aztán pedig vita követi mindezt. Kriszbek asszony parancsoljon önné a szó. Köszönöm elnök úr a szót, kedves kollégák! Ma délelőtt megpróbálom ö, önöknek elmondani, hogy mi van ebben a munkadokumentumban. Már beszéltünk az Európai Unióban a kísérő nélküli kiskorúakról. Ez rendkívül fontos probléma, amivel bizottságunk sürgősséggel foglalkozott, és ezért is készült el az ö, ö, saját kezdeményezésű jelentés, mert több ezer gyerek harmadik országból érkezik ö, hozzánk, vagy tinédzser, és egyedül van ö, az Európai Unió területén. Néhány praktikus információt szeretnék először is közölni önökkel a munkával kapcsolatban. Először is egy kicsit kitoltuk a határidőt, munkadokumentumról van tehát szó, kedves kollégák, amiről beszeretnék számolni a lehető legszélesebb körben. Várom ugye a javaslatokat, persze a kritikákat is ezzel kapcsolatban, annak érdekében, hogy olyan dokumentumot, jelentést készül, készíthessünk, amely aztán a folyamat végén teljesebb lesz. Azért is toltuk ki a határidőt, mert egy szakbizottsági delegáció csak ezzel a témával fog foglalkozni április elején, a zöld hét elején, a jelentés készítése kapcsán, és április végére kerül befejezésre a munka. A munkadokumentum célja az, hogy lefektes az alapjait ennek a munkának, és beindítsa a folyamatot, mert rendkívül szabad kezet kaptunk ebben a témában, és hogy elmutathassunk a legfőbb problémákra, amelyek a kísérlet nélküli kiskorúakra vonatkoznak, még hozzátenném azt is, mivel az árnyékjelentés készítőkkel eszmecserét folytattam, hogy ez a munkadokumentum se nem exkluzív jellegű, sem pedig Inex ami az alapjait és a lényegét illeti a jelentés tervezetben. Az elkövetkezendő hetek során, tehát a javaslatom az, hogy körvonalazzuk a legfontosabb kérdéseket, aggályokat, és mindazt, amit hangsúlyozni kívánunk. Tehát, remélem, hogy így sikerül minőségi munkát végeznünk, és olyan dokumentumot megfogalmazni, amely megfelel ö, ezen gyerekek szükségleteinek, tekintettel arra, hogy egész Európában rendkívül kiszolgáltatott csoportról van szó. Nos, ami a munkadokumentum tartalmát illeti, ö, ma néhány gondolatot vetnénk fel, ez számomra rendkívül fontos, ö, a kíséret nélküli kiskorúak alapvető jogai, amelyet egyáltalán nem tartanak tiszteletbe bizonyos ö, ta, Európai Uniós ö, országokban. A befogadás, ö, a ö, például, amely megérkezéskor vetődik fel, ezek jelentős kérdéseket vetnek fel. Nos, abból az elvből indulunk ki, sokan egyetértünk ezzel, hogy az uniónak a védelem terén, a befogadás terén ezekkel a fiatalokkal kapcsolatban sokkal messzebb kell menni, hogy a teljes körű problematikával foglalkozzon, a hézagokat betöltse a védelmüket illetően, még akkor is, hogyha a tagállamokban más és más rendszerek léteznek ebben a témában. Két alapelv adja ennek a munkadekumentumnak a struktúráját. Először is, hogy a gyermekek érdeke, amely felsőbbrendű, ez persze nem probléma önmagában, hanem erről kell gyakorta beszélnünk itt. Először is ennek kell, a legfontosabbnak kell lennie. Ezt kell mindig szem előtt tartani, amikor egy kiskorúval kapcsolatban bármit teszünk. A második dolog a gyermekek védelme. Nem úgy tekintve a gyermekeket, ahogyan ezt nagyon sokan teszik, hogy ellenőrizzük a bevándorlást, nem ezen a prizmán keresztül kell tekinteni ezt a problematikát, hanem a kiskorúak védelme kell, hogy legfontosabb legyen. Tehát ez a két fő vonal a jelentésben. Aztán több kérdés vetődik fel, rendkívül összetettek ezek a kérdések. Nem olyan a megközelítés, mint a tagállamoké, de először is. A kérdés az, hogy a felhasználható statisztikai adatokat, amelyek nem léteznek szinte Európában, hogyan lehetne felhasználni a helyzet javítása érdekében, mert nagyon sok adat ö, létezik. A második kérdés az azonosítás. Hogyan kezeljük ezt? Már ez maga védelmet jelenthet a kísérlet nélküli kiskorúak vonatkozásában. Aztán milyen befogadási szabályok vannak? Hogyan lehet ezt az erre specializált hatóságok szabályaihoz igazítani? Aztán a védelem, a gondozásba vétel kérdése, ez ugye államonként, közösségenként, szövetségi államonként más és más, úgyhogy központi és nagyon fontos kérdés ez is. A kérdés az, hogy közös módszert kellene megállapítani Európa szerte a, a kor megállapítására például, tehát egy ilyen gyermekbarát módszert hogyan garantáljuk a kiskorúaknak, hogy hozzáférjenek az alapszociális szolgáltatásokhoz, Vajon a bizottságnak kellene útmutatásokat megfogalmaznia, amelyek a gyermekek érdekét ugye felsőbbrendűknek minősítenék? Tehát mindezek a kérdések fölvetődnek a munkadokumentumban. Hozzátenném még ehhez a gyermek érdekének felsőbbrendűsége védelme és ennek garanciája, mint fő és rendkívül fontos kérdés, mi a helyzet a származási országgal, hogyan lehet me- fenntartható megoldást találni a gyermeknek, hogyha itt marad valamelyik tagállamban, vagy ha visszatér a saját származási országában. Ezek is fontos kérdések, amelyekkel nem foglalkoznak eléggé, szerintem az e-, általam eddigi vizsgált esetekben. Aztán ugye a kiskorú egyszer csak felnő, amikor, mint hamupipőke esetében ugye megint sütőtökké válik a hintó, és mi történik a gyermekkel, mert visszaküldik a különböző eljárások keretén belül a saját származási országába. Tehát rendkívül összetett, sűrű ez a téma, és azt hiszem, hogy sokkal többet érdemelne, mint négy-öt oldalt, amelyet szán a saját kezdeményezésű jelentés ennek a témának. El kellene határoznunk magunkat, hogy mik a kulcsfontosságú kérdések. Konkrét javaslatokat megfogalmazni a parlament nevében, ami engem illet. Én azt szeretném, de hát várom a kollégák véleményét, és majd együtt megpróbálunk valami olyat összeállítani, ami hasznos is lesz nekünk, és ami ö, megfelel nekünk. Én azt szeretném, hogyha rövid, ütős lenne a jelentés, amely segíthetne abban, hogy előrelépjünk a kíséret nélküli kiskorúak témájában valamilyen konkrét és sajátos módon, ami több, mint csak a puszta jogalap, és remélem, ami hát talán csak remény marad, hogy ez a dokumentum nem csak ajánlásokat fogalmazzon meg minimális normák tekintetében, hanem valamilyen hasznos eszköz is lenne a tagállamok számára, mint jogalkotási alap. Ezen túl úgy gondolom, hogy sosem szabad szem elől veszíteni azt a tényt, hogy a kiskorú először is és mindenek előtt és talán csak is gyermek, tehát kiszolgáltatott lény, és Európa és a tagállamok kötelessége, ami alapvetően fontos, az, hogy a gyermekek ö, alapjogait tiszteletbe tartsák, ami nyilván ö, nem csak abból áll, hogy ne érje őket semmilyen erőszakos cselekmény, hanem hogy védjük egyéb jogaikat is, amelyek a gyermekekre vonatkoznak. Elnök úr, a mellékletben található minden olyan szöveg, amely ehhez a kérdéshez kapcsolódik, és talán mielőtt még a vitát megkezdenénk, arra kérném a bizottságot, mert lassan a 2010-2014-es akcióter vége fele járunk. Szeretném tudni azt, hogy hogyan tovább ebben a témában, tehát a kísérlet nélküli kiskorúak témájában. Gondolom értékelik az eddigieket, de nem tudom, hogy van-e egy kicsit komolyabb, szigorúbb előírás, mert sürgős kérdés ez, amit meg kell oldani, és természetesen nagyon örülök, hogy együtt működhetek a kollégákkal, de természetesen a bizottsággal is. Kicsit hosszasan vezettem be a témát elnök úr, de hát gondolom azért rendben van ez így. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most megnyitjuk a vitát. Úgy tudom, az árnyék jelentés készítők szeretnének szólni I would like to... Köszönöm, elnök úr. Köszönteni szeretném Natalit, és megköszönném a nagyszerű munkáját. Olyan dokumentumot készített, ami remek alapot képez és rávilágít az összes legfontosabb kérdésre, nagyon összetett és ki, nagy, nagy kívást jelentő kérdés, hogy Natali is mondta. Egyetértek abban, hogy legyünk rövidek, legyünk, koncentráljunk a megoldásra, Szeretném hallani, hogy többiek mit gondolnak erről, de nem vagyok biztos abban, hogy a legjobb eljárási mód. Végülis az, akire kezdenem, hogy nagyon örülök, hogy kiemelték, hogy ez a munka az egyéni értékelésen alapszik, valamint a gyerekek legjobb érdekein. Egyes tagállamokban a vita mértékekről, mennyiségekről szól olyan kérdésekről, amelyek elfogadhatatlanak, és nem a gyerekek ért, értékeit egy egyének kéne értekelni e, az egyes országokban, amikor őket integrálni próbálják. Ez nagyon alapvető. Ebben a tekintetben hasznos lenne, hogyha e, kicserélnénk a legjobb gyakorlatokat, és nagyon sok minden szóra megvalósításról a ami nagyon e, különféle az egyes tagállamokban. Lehet, hogy útmutatót kéne adni a gyámoknak az azonosításról, az elbánásról, konkrét megközelítést kéne leírni az orvosi vizsgálatokról, olyan kérdésekről, amelyekkel a tagállamok problémákat találtak a megvalósításban. És ebben a tekintetben azt szeretném megkérdezni, és kíváncsi lennék, hogy mit mondanak a többiek, hogy van-e elképzelés és valamiféle jogszabályi eszközről is, hogy vajon az lenne a legjobb. Nyilván önök is tudják, hogy a jogszabályi folyamatok hogy néznek ki áthúzódnak a következő jogszabályi mandátumban, és a jogszabályi folyamatra koncentrálnak a megvalósítás helyett a tagállamokban, inkább az lenne a fontos szerintem. Van a menekültügyi csomagunk, és sikerült gyerekek védelmét is fokoznunk. Jelentős lépéseket tettünk, de először ezeket meg kéne valósítani. Hogyha egy újabb jogszabályi folyamatot indítunk el, fennáll a veszélye annak, hogy visszafele haladunk, ahelyett, hogy előre tennénk lépéseket. Ezért azt kéne megnéznünk, hogy um, mi az intézményépítési probléma, hiszen nagyon sok tagállam jó hiszeműleg próbálja ezt megvalósítani, de pénzügyi kapacitásokba ütköznek, különféle menekültügyi rendszerekbe, különféle intézményekbe, képzettség hiányába, ezt önök jobban tudják, mint én meg kéne néznünk a megoldás, megvalósítás oldalát, mielőtt újabb fogszabályi folyamatba kezdünk, elemeznünk kéne, hogy mi lesz a hozzáadott érték. És ez a parlament ezzel a jelentéssel hogyan tudna hozzájárulni a gyerekek érdekeihez nem vagyok biztos abban, hogy a jogszabályalkotás lenne a legjobb. Még annyit szeretnék elmondani, elnök úr, hogy a harmadik országokkal folytatott együttműködés, amiről, e, amit szintén említettek, szintén nagyon fontos, hogy amikor azt értékeljük, hogy a gyerekeknek ne, nincs szükségük nemzetközi védelemre, és nem bűn vagy egy emberkereskedelem áldozatai, akkor fokozni kell EU szinten az együttműködést a visszavételi eljárásra, hiszen azok az országok, ahol nem csak a kormányjal, hanem a civil társadalom képviselővel is kell tárgyalnunk, ott nincsenek intézmények, nincsen állami státusz, és nem tudunk elérni jobb garanciákat arra, hogy a, a gyerek biztonságba kerül. Egy projektet szeretnék megemlíteni, amelyet Svédország vezet, az a neve, hogy ERPOM, nyilván hallottak már róla. Afganisztánnal és Irakkal foglalkozik ez a projekt, ahol bebizonyítják, megpróbálják a kísérlet nélkül utazó fiatalokat visszajutatni és mindenféle biztosítékokat nyújtani számukra Szeretettel várom Önöket Svédországba. Libe küldöttség utazik oda április végén, pont a kísérlet nélkül érkező kiskorúak ügyében, és nagyon örülnék, hogyha nagyon sokan eljönnének, és együtt megvizsgálnák a problémákat is, és a megoldásokat is, és Svédországban problémák is vannak, nem csak jó gyakorlatok. És szeretettel várom Natalival folytatott együttműködést. Köszönöm szépen, elnök úr! Mrs. Köszönöm, Karatza Bilt asszony! Ha szépen kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány hete és hónapja sokféle vitát folytatunk az alapvető jogokról, az Európai Unió értékeiről, és ebben az összefüggésben persze az a kérdés, hogy hogyan bánunk a gyermekekkel, a kiskorúakkal, illetve hogyan biztosítjuk a gyermekek jogainak érvényesülését. Ez a kérdés tehát nagyon fontos szerepet játszik ebben a kontextusban. Örülök annak, hogy Griszpek asszony még egyszer felkarolja ezt a témát. Ugyanakkor azt hiszem, teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy nincsenek még elégséges információnk és adataink. Egyrészt, ami a kíséret nélküli kiskorúak számát életi, másrészt pedig azt illetőleg, hogy az egyes tagállamokban a különböző korcsoportok szerint hogyan bánnak velük. Minden egyes esetben eseti alapon történik a döntés, bevonják-e a családokat, és így tovább. Ezek mind-mind fontos kérdések, tisztázni kell őket, több információra van szükség. Ezért nagyon hálás vagyok, hogy a további tárgyalásokra vonatkozó ütemtervet egy kicsit bőkezőbben, nagylelkűbben kezeljük most, tehát több idő áll rendelkezésre, és az árnyék jelentéstevőkkel még egyszer meg kell vitatnunk majd, hogy melyek azok az elemek, amelyeket még be kell venni a jelentésbe, és meg kell tárgyalnunk azt is, hogy mi a felelősségünk a hosszú távú vitára vonatkozóan. A kolléganő már betél, beszélt a menekültügyi csomagról, ahol további ö, alapvető előfeltételek szerepelnek a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozóan, és amint a menekültügyi csomagot elfogadtuk, tovább nyomon kell követnünk azt is, hogy a tagállamok a benne foglalt rendelkezéseket mennyiben váltják valóra. És lehet, hogy már ezt megelőzően jelentést készíthetnénk a legjobb gyakorlatok terjesztése szellemében. Tehát proaktívan hozzáállhatnánk már a csomagot megelőzően is. De egy másik fontos pont az európai költségvetés. A különböző szakbizottságokban mindig megvitatjuk, hogy mi az, amit még tennünk kell, hol van további kiegészítő lépésekre szükség. És való igaz, sok helyütt még sokat teendünk, igaz ez a munkaerőpiacra, a gyermekekre, az ifjúságra, és így tovább. azon emberek érdekében, akik miatt és akikért politizálunk, úgy gondolom, nagyon felelősen kell bánnunk a költségvetéssel. Várom a további egyeztetéseket a jelentéstevővel, tisztáznunk kell, hogy mely elemeket kell jobban kiemelni, és hol van további adatokra szükség, hogy valóban javuljon a kísérő nélküli kiskorúak helyzete. Nagyon szépen köszönöm, Zippel asszony, Flotra asszony. Merci. Köszönöm a szót. Szeretnék köszönetet mondani Natalie Grisbecknek, az előadónknak a végzett munkáért. Tényleg kihívásokról van itt szó most. Egyrészt a kiskorúak helyzetét illetően Európában, ami tényleg elfogadhatatlan, mert azért egy pillanatra el kell gondolkodni azon, hogy mi lenne, ha mi gyerekeink lennének. Ugye hallottuk, hogy hányan vannak, a legtöbben, vagy legalábbis a legtöbben bezárt állapotban, nagyon sokszor nem tudjuk, hogy kik, tisztázni kell, hogy hogyan fogadhatjuk be őket, és egyszerűen nem megfelelőek a tagállamokban a rendelkezésre álló adatok ehhez. Nos, egyetértek azzal, hogy először is gyerekekről van szó, nem bevándorlókról, és az Európai Bizottság is körülbelül így közelítette ezt meg akcióterve keretén belül, mert nagyon jól láttuk, hogy prioritást kölcsönöztek először is annak, hogy ne érkezzenek kiskorúak Európába, de ugyanakkor annak is, hogy vissza lehessen őket irányítani származási országokba. Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból a megelőzés, illetve a visszairányítás feltételei nem szabad, hogy munkánk prioritásai legyenek. Úgy tűnik számomra, hogy először is azon kellene elgondolkodnunk, hogy hogy is nevezzük ezt új jogszabálynak, vagy stratégiának Európában, vagy konszolidált keretnek, vagy minek. Ez rendkívül fontos. Kváltevid asszony is felvetette ezt, nyilván különböző lehetőségek vannak. A jelentés nyilván megtalálja majd a megfelelő keretet ehhez. Mert ugye nagyon sok európai szöveg foglalkozik már a kiskorúak helyzetéről, ez nyilvánvaló. A menekültügyi csomagban is például, de máshol is. Tehát ami az európai eszközöket illeti, amelyek rendelkezésre állnak, és amelyek az elszigetett külföldi kiskorúakkal foglalkoznak, konszolidálhatók lennének egy stratégiai keretben talán. Úgyhogy például a romák befogadásával kapcsolatban született egy európai stratégiai javaslat, lehetne esetleg referenciapontokat kialakítani a tagállamokkal, Úgyhogy ezen mind-mind-mind el kellene gondolkodnunk, hogy segítsük ezt a saját kezdeményezésű jelentést, mert szerintem minden lehetőséget ki kell, hogy aknázon egyrészt a mobilizálás terén, másrészt, hogy nyomást gyakoroljon a tagállamokra. Már ez is egyébként a kötelességeik közé tartozik, hogy tiszteletbe tartsák a gyerekeket. Nos, ahogy lezárul a menekültügyi csomag, el kellene dönteni, hogy mi a helyzet ebben a csomagban a kísérlet nélküli kiskorúakkal, de van a visszatérítési uh, irányelv is ahol szintén kellene helyet biztosítani a kiskorú, kísérő nélküli kiskorú beérkezőknek. Nagyon jó lenne, hogy kicsit kevesebb zajt csapnának itt a szomszédban. Köszönöm szépen. Nikola úr, bocsánat, de... Tehát, az európai szövegekben pontosítani kellene, hogy mi legyen a megközelítés, hogy hogyan értékeljük a kísérlet nélküli kiskorúak a helyzetét, és aztán egy európai stratégiában csúcsosodna ez ki, mert úgy gondolom, hogy a közvetlen jogalkotói keret nem könnyen megvalósítható cél. És felnáll annak a kockázata, hogy aztán a gyerekek helyzetének valós javítása csak nagyon soká következne be. Európában. És hát nagyon sok aktív partnerünk van ebben a témában, az Európa Tanács, az Alapjogi Ügynökség, aztán ugye az intézményekkel kapcsolatban partneri kapcsolatok is vannak. Nyilván optimizálni kell a pénzügyi eszközöket, Nyilván az előadó is felveszi, felveti ezeket a kérdéseket a munkadokumentumban, hogy például melyik pénzügyi alapot lehetne mobilizálni a befogadás terén, ami a kiskorúakat illeti, legyen az az oktatásuk, a száll, elszállásolásuk, tehát minden, ami itt felvetődött. Én tényleg úgy gondolom, hogy hasznos lenne ha nem tudom, Natalitól kérdezem, mert az árnyék jelentés készítők legutóbbi ülésén arról is beszéltünk, hogy legyen egy konkrét tanulmány az Európai Bíróság joggyakorlatáról, amely a gyermekek érdekének felsőbb rendűségével kapcsolatos bírósági végzésekre vonatkozik, határozatokra. Tehát a cél ugye az, hogy ez normálvá váljon Európában, de nem tudom, hogy végül is születette döntés erről a tanulmányról, vagy egyáltalán beindult ez a munka, vagy lezárult, vagy hol tartunk. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Parancsoljon. Kikop, the floor is yours. Thank you very much, Chairman. Um, can I first of all... Köszönöm, elnök úr. Először szeretném megköszönni a résztvevőknek a munkáját, és elnézést, hogy, elnézést kérek, hogy Koracabi, sajnálom, hogy Koracabi azt mondja, mert most, mert um, szeretném, szeretnék gratulálni a svéd hatóságoknak a pozitív hozzáállásért, és um, nagyon remélem, hogy részt vehetek az áprilisi küldöttségi utazásban. Svédország volt az otthona annak az ENSZ csúcsnak, amely a gyerekek védelméről szól, és azon én magam is részt vettem az 90-es években még brit miniszterként. Röviden fogok erről szólni, elnök úr. Annyit szeretnék elmondani, hogy bár a munkadokumentumnak szélcélkitűzése van az első, a e, szabályozási keretre koncentrál. Ez valószínűleg a e, leggyengébb pontjának a dokumentumonak. A másik két pont pedig e, azzal foglalkozik, hogy a kísérlet nélküli kicsik gyereket hogyan kell kezelni, hogyan kell róla gondolkozni. Ez nagyon fontos, ugyanilyen fontos az átfogó célkitűzés, a, amely az illegális bevándorlással és emberi kereskedelemmel foglalkozik, és ezzel jövünk el, érkezünk el a probléma gyökeréhez. Szerintem a nagy probléma ott van, amely minden vitában ott van, amikor gyerekekkel foglalkozunk, hogy először is az az elszántság, hogy hogyan kell meghatározni a gyerek életkorát, az, hogyan kell azt eldönteni, hogy ki a kiskorú. Persze a dokumentumban van egy feltételezés, amely elfogadja a, a, a kiskorú által elővezetett érveket, amelyben elmondják, hogy ők valóban kiskorúak, és hogyha kétség merül fel, akkor a kiskorú érdekében kell döntenünk, csak azért, hogy megvédhessük, de úgy tűnik nekem, hogy ennek az életkornak a meghatározása nagyon nehéz. És a másik dolog, a még fontosabb, mégpedig az, hogy egy kísérlet nélkül kiskorú nem marad mindig kiskorú. Azt szeretném tudni, hogy mit teszünk vele leszenek-e átmeneti támogatási módszerek, hogyan lép ez be akkor, amikor az illető, aki eredetileg gyermekként érkezett, felnőtt korba lép, és nem vonatkoznak rá, már rá ezek a rendelkezések. Van erre valamiféle átmeneti rendelkezés, van valami okos megoldás. Sajnos azt hiszem, hogy nincsen. Ezért ilyen aggodalmak fényében azt gondolom, hogy figyelmeztetnék a, a, amiatt, hogy ne csináljunk túl sok szabályzat, hiszen nagyon sokféle megközelítést láttunk, nagyon el, előíró, nagyon szabályozott a helyzet, és azt szerintem sokkal többet árthat, mint használ, akkor, hogyha a helyet inkább együttműködni próbálnánk, és információkat cserélnének az egyes hatóságok. Mindez persze úgy kell elvégezni, hogy a megfelelő eredményt kapjuk, mégpedig azt, hogy védelmet nyújtsunk a kísérlet nélküli kiskorúak és tudunk foglalkozni a problémáikkal. Elnök, köszönöm szépen, Körkop úr. Ki kér még szót? Klész úr? Ja, dank u, voorzitter. Um, ik zou suggereren dat er... Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentésben felmerül a kíséret nélküli kiskorúak kapcsán az emberkereskedelem problémája is. Nem lehetünk naívak. Vannak olyanok, akik kihasználják azt, hogy az Európai Unióban a kísérő nélküli kiskorúak egy része megkapja az EU-ban maradás jogát. Ezt sokan kihasználják, visszaélnek vele és ez migrációhoz, bevándorláshoz vezet a családegyesítés révén. És amikor a kísérő nélküli kiskorúakról beszélünk, hangsúlyozunk kell természetesen a szülők felelősségét is, és hiszen vannak olyan szülők, akik szándékosan küldik Európába gyermeküket, hogy ezt követően ők is Európába utazhassanak a gyermeket követve, és utána pedig tartózkodási engedélyért folyamodnak. Vigyáznunk kell, hogy ne díjazzuk, ne ösztönözzük tovább az eféle magatartást. Úgy gondolom, ez a legjobb módja annak, hogy a kiskorúak érdekeit képviseljük. Az előttem szólók már szóltak arról is, hogy oda kell figyelni, mely országokból érkeznek ezek a kísérő nélküli kiskorúak. Köszönöm. Köszönjük szépen, Géjon asszony! Köszönöm, elnök úr! Én is szeretném elismerni Natalie Griszbeck munkáját, nagyszerű feladatot vállalt fel, és nagyon egyetemen le, leírja, hogy mik a kockázatok. Hallottam a képviselőket, és akik eh, azt kívánták, hogy konszolidálni lehessen ezt a szöveget. Én magam is, amikor a saját jelentésemen dolgoztam, a menekültügyi kérdésben ezt, ezt a problémát vetettem fel. Ez a számokkal fogadó rettenetes nagy probléma, amikor a fiatalokat nézzük, az emberek általában a teljes kontextus nézik, de e, konkrét figyelmet érdeke, érdemelnek az egyes kérdések, ezért szeretnék hozzá, néhány dolgot hozzáfűzni a vitához. A jelentésben felsorolt e, problémák valóban relevánsak számos esetre. Szeretném a jelentést kiegészíteni pár gondolattal, amelyen mindenképpen következetességet kell elérnünk akkor, amikor ilyen veszélyeztetett emberekkel foglalkozunk, és próbáljuk az ő érdekeiket védeni. Nézzük meg például a fogvatartás példáját. Vannak definíciók, amiket elfogadtak, és van egy irányelv, amely aláhúzza azt, amit Natali is szeretne mondani. Ebben nem akarok részletekbe bocsátkozni. A címeket akartam csak megnézni, amelyekben következetességet várunk és ahol ki kell egyensúlyozni a gondolatainkat. Például a gyerekek befogadása egy területre, amely problémát teremt, és ezen el kell gondolkodni. Főleg a gyámságra gondolok itt, de persze el kellene gondolkodnia a gyámok képzésén is illetve hogy milyen feladatokkal látjuk el őket, azért, hogy konszolidált szöveget fogalmazzunk meg. Ami a kor meghatározását illeti, nyilván a menekültügy körében azt tapasztaljuk, hogy a, a kiskorúak azért olyan 16-18 éves fiatalok. Azért vannak különbségek is azzal kapcsolatban, hogy a teszteket hogyan, illetve a szövegeket hogyan fogalmazzák meg a hatóságok. Ugye itt is vannak kétségek, de hát nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban gond lesz. Aztán a két utolsó dolog, az eljáráshoz való hozzáférés a kíséret nélküli kiskorúak vonatkozásában. Ugye itt is közösen kell figyelembe vennünk mindezt, és végül visszatérnék az általam előbb felvetett kérdésre, ami engem illet, személyesen és politikai szempontból ö, csatlakozom a dokumentumban felvetettekhez, jeleznem kell, hogy rendkívüli körülmények között a kiskorúak fogva tartását egy irányelv lehetővé tette, tehát megvan ez a híres konszolidálási lehetőség, hogy kiegyensúlyozott szöveget fogalmazhassunk meg. Köszönöm szépen. A bizottságnak bizonyos konkrét kérdésekre kellene válaszolni. Griszbek asszony vetette fel ezeket, úgyhogy kérem a bizottságot, hogy válaszoljon, mielőtt az előadónak adnám meg a szót, és szavaznánk. Köszönöm szépen. Quickly intervene. Csak röviden szerettem volna felszólalni, hogy megköszönjem a képviselőasszonynak a jelentést. Nagyon alapos elemzés előzte meg azt, sok érdekes ötletet, gondolatot vett fel, és hát remekül kiegészíti a saját cselekvési tervünket is a kísérő nélküli kiskorúak kapcsán, amelyről múlt év szeptemberében készítettünk egy jelentést is és arra jutottunk, hogy nem egy átmeneti jelenségről van szó a kísérő nélküli kiskorúak esetében. Nagyon összetett kérdés ez, hiszen a hátterében, a jelenség hátterében szegénység állhat, családon belüli erőszak, egyéb gazdasági okok, menekülniük kell adott esetben, és így tovább. De per- természetesen mi is úgy gondoljuk, hogy a kiskorúak Érdekekkel, hogy az előtérben álljon, erre alapul a cselekvési terv is. Fontos, hogy legyen egy közös európai megközelítésünk a kísérő nélküli kiskorok esetében, hiszen az Európai Unióban többféle gyakorlat is megvalósult az elmúlt időszakban a különböző tagállamokban, és ez a közös cselekvési terv lehetőséget biztosít arra is, hogy a tagállamok tanuljanak egymástól. Emellett kiderült az is, hogy a kísérő nélküli kiskorúak esetében sok technikai probléma is felmerül. Hallhatunk az életkorpontos meghatározásáról, a család tagok kilétének meghatározásáról, és így tovább. Egy szakértői csoportot hoztunk létre ezen konkrét technikai kérdések tisztázására, ők többször is üléseznek, foglalkoznak ezen kérdésekkel, és online megtalálhatók az eredmények. Az elszóval is együtt dolgozunk, amelynek megvan az infrastruktúrája ahhoz, hogy a tagállamok együttműködését elősegítse ebben a kérdésben, és főként az életkor meghatározására koncentrálnak. Nagyon várjuk ennek a ö, szerepvállalásnak az eredményeit, és ami pedig a jogalkotást illeti, az elnök félbeszakítja a beszélőt. Elnézést kérek, mondja az elnök, többen itt zsinatolnak, külön megbeszéléseket folytatnak. Értem, hogy lassan érkeznek a képviselők, készülnek a szavazásra, de kérem, tegyék csendben mindezt, hiszen a bizottság képviselője beszél éppen. Tehát ami a jogalkotási oldalt illeti, a cselekvési terv itt is mutat eredményeket. Szeretném kiemelni az emberkereskedelem ellen küzdő irányelvet, amely különösen fontos ebben a tekintetben, és szintén fontos a gyermek érdekeinek szem előtt tartása kapcsán. És várjuk, hogy a tagállamok hogyan ültették át ezt a gyakorlatba. Ami a menekültügyi csomagot illeti, a Libe szakbizottság biztosan tudja, mennyire összetett kérdésről van szó. Remélhetőleg a kísérő nélküli gyermekek sorsát jelentősen javítja ez a csomag is, és hát meg kell vizsgálni a további jogalkotási kezdeményezéseket is. Továbbá ami a ami a visszatérítési irányelvet illeti, itt is nagyon fontos kérdések merülnek fel. Érdekes kérdés, hogy mi történik, hogyha a gyermek időközben betölti a 18. életévét. Ez egy olyan kritérium lehet, amelynek alapján azt mondhatjuk, hogy nem kell hazatérnie a gyermeknek. Ami a cselekvési tervet illeti konkrétumot, konkrét eredményekről egyelőre még nem tudok beszámolni. Az elnök még egyszer félbeszakítja a beszélőt. Kedves kollégák! Hogyha a szavazólistáról kell beszélniük, kérem, tegyék ezt a termen kívül, de ne zajongjanak, miközben valaki éppen beszél. Csendet kérek a teremben. Köszönöm. A felszólaló folytatja. Tehát ami a cselekvési terv nyomon követését illeti a follow-upot, egyelőre még nem tudok sok mindent mondani, 2014-ben, 15-ben tudunk erről végleges jelentést készíteni. Köszönjük szépen a bizottságnak, most pedig ismét a jelentéstevő Griszbek asszony kapja meg a szót, hogy lezárja a vitát. Ha szeretné. Merci. Hát persze, köszönöm szépen elnök úr, nagyon rövid leszek, mert a vita el fog itt fajulni. Nos, először is Köszönet a bizottságnak a pontosításokért. Hosszú munkára nézünk elébe, még akkor is, ha megszületik majd a jelentés, úgyhogy hatékonyan együtt tudunk működni együtt. Köszönöm a kollégáknak, az árnyék jelentéskészítőknek, és mindazoknak, akik elmondták gondolataikat, feljegyeztem mindent, a definíciók közelítését illetően, az együttműködési lehetőségekre vonatkozóan, a jó gyakorlat, a statisztikai adatok rendelkezésre bocsátása. Köszönet Kirkap kollega jó humorát angolul, hogy mi lesz akkor, hogyha betölti valaki a 18 évet. Hát sajnos nincs varázspálcám, ez tényleg olyan kérdés ez, az egyik legfontosabb kérdés, amely a mi felelősségünkre utal. Csak egy dolgot szeretnék elmondani, amire szinte minden kolléga utalt, attól függően, hogy mire volt érzékeny, ami a jogi eszközt illeti. Én elmondtam, hogy mit szeretnék. Nagyon jól megértem, hogy talán nem tudunk, és nem is kell valami nehézkes jogalkotói eszközt alkotni, ami esetleg pont az ellenkező eredményt érné el. Viszont, ami egy európai stratégia keretet illeti, egy olyan keretet, amelynek segítségével rádöbbenünk arra, hogy melyik ország rendelkezik jó vagy rossz gyakorlattal. De nem ez alapján kell eldöntenünk, hogy hogyan ítéljük meg az országokat. A mi alapunk az ENSZ egyezmény, amely a gyermekek jogairól szól, és minden alapvető szöveg, amely az Európai Unió ebben a témában megalkotott szövege. És nem azért, történnek dolgok, vagy nem azért kell azt mondanunk, hogy ezt nem tehetjük, hogyha a tagállamok nem érdeklődnek ezen témáni. Ezt az elképzelést, a közösségi keretet majd közösen fogjuk kialakítani, hogy valami olyasmit javasoljunk, ami mindenkihez közel áll, és amely a gyermekek érdekét képviseli. És legyen bármi bármilyen civilizáció követi az előzőt, akkor is a gyermekek továbbra is a legkiszolgáltatottabbak lesznek. Köszönöm, folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen, így van. Most folytatjuk a szavazással, úgy látom. A terem megtelt szép lassan, megérkeztek a kollégák. Mindenki készen áll a szavazásra. Itt is a szavazás ideje. Így tehát ne is késlekedjünk. Mint ahogyan tudják, tegnap a napirendről töröltünk egy napirendi pontot a szavazás kapcsán, ezt elhalasztottuk. Tehát tegnap megegyeztünk abban, hogy a makovei jelentésről nem szavazunk a bűncselekményekből származó jövedelemnek az Európai Unión belül befagyasztás és elkobzása tárgyában, ezért azonnal rátérünk az Európai Közösség és Ukrajna közötti megállapodás módosítására. Claude Morales a jelentéstevője ennek a témának. Ha mindenki készen áll a szavazásra, akkor kezdjük is. Ki támogatja Morales úr tervezetét? Ki van ellene? tartózkodók. Folytatjuk az elektronikus ellenőrzéssel. Az egész szövegről szavazunk, elektronikusan ellenőrizzük az eredményt, megnyitom a szavazást. Lezárom. 39 plus 3 against. 39 mellette, 3 ellene, ha tartózkodás mellett. Tehát elfogadtuk, gratulálunk Morász kollégának. Szofi kolléganőnk szeretne e, nyilatkozni a szavazattal, szavazásával kapcsolatosan. Én tartózkodtam, mindjárt jön a kártyám. Intfelt asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Egy kisebbségi véleménnyel élnék a frakcióm nevében. Mi tartózkodtunk, az ALDE természetesen teljes mértékben támogatja a vízummentességre vonatkozó javaslatot, és a szabad mozgásra vonatkozó javaslatot. Az EU és az ukrán polgárok érdeke is hogy az akadályokat lebontsuk, azonban Ukrajnában sérülnek az alapvető jogok, és mi nagyon aggódunk, lehet, hogy a néppárt is aggódik, ki tudja, hogy olyan törvényekről tárgyal az ukrán parlament, amelyek ellentétesek az Európai Unió értékeivel és az alapvető jogokkal, amelyek nem opcionálisak, hanem kulcskérdést képeznek. Nem tudtunk külön szavazást kieszközölni erről a kérdésről, a többség ezt nem támogatta, ezért az ALDE tartózkodott a szavazás során. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Folytatjuk a következő szavazással. Ez pedig az EU alapjogi kartája a tömegtájékoztatás szabadságának irány adó szabályozása az EU-ban. Renáta Weber asszony a jelentéstevő kezdjük is. Kicsit összetettebb a kérdés, ebben az esetben sok-sok módosítót nyújtottak be. Tényleg nagyon sokat. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82-es. Ellenőrizzük? Az előzőt? Rendben, ellenőrizzük a 81-es módosítóval kapcsolatos eredményt. Ellenőrizzük a 81-es, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-27 ellenében elutasítva. Három tartózkodás mellett. 82-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 84 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kér? Azt kérje, hogy ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük a 86-ost, megnyitom a szavazást. Lezárva. 19-en mellette, 27-en ellen, egy tartózkodással, telt elutasítva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 90-es. Nem, elnézést, mondja az elnök, ez okafogyottá vált. 95-ös a következő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Százas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás Elfogadva. 106-os, szóbeli módosítással együtt, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. 119-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 120-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 123-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 133-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 138. Ellenőrizzük a 136-ost, rendben. 136-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. 28-an mellette, 24-en ellene elfogadva. 138-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 140-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös, nem mégsem, mondja az elnök. A 142-esnek a második részéről még szabadnunk kell, tehát 142-es módosító második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 141. Nem, ez okafogyott. 16-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadva 143-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 147 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 151 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 155 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 156 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 157 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 161 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 166 mell két részben szavazunk, első rész Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Második rész. Ellenőrizzük az első részt, rendben van. Ellenőrizzük az első részt, megnyitom a szavazást, 166-os első részéről szavazunk. Lezárom. 26-on, 26-26 ellenében és egy tartózkodás. Mellette szavazott? Igen vagy nem? Tehát elfogadtuk, elfogadtuk. Rendben. Második rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 167 mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellette? ellene, tartózkodás, elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 177 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 179 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 180 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 181 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 182 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 183-as visszavonták, 184 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 187 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 191 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 196 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 197 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 199 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Preambulum bekezdése következnek, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, néhány okafogyottá vált, 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30, 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 59 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 60-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 61 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 63-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 65-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 66-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 67-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A Kulturális Szakbizottság véleménye következik. Blogban szavazunk. Tehát blogban szavazunk, ez a lényeg, a kult szakbizottságról, a 6 és 8-as bekezdés kivételével tehát ezek kivételére blogban szavazunk az összes többiről először. Ki van a kult vélemény mellett, kivéve a 6-os 7-es bekezdést, emelje a kezét, tehát ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Akkor elutasítottuk. 6-os és 7-es bekezdés. Ki támogatja a 6-os bekezdést? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. És akik a nyolcas támogatják? Ellene? Tartózkodás? Ez is elfogadva. Akkor folytatjuk a, módosított szövegről szóló szavazással. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 47-en mellette, 6-an ellene, nulla tartózkodás mellett. Köszönjük szépen, gratulálunk Weber asszonynak. Now, moving to the report, please. Most tehát kérem szépen figyeljenek rám. Egy percet kérem a figyelmüket. Most pedig kérem szépen hallgassanak el. Papa Nikolaó kollega jelentésénről szavazunk. Az Európai Unió 2011-es költségvetésének mentesítéséről harmadik szakasz. elektronikusan ellenőrizzük. Egyes módosítás. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük kívánságra. Tehát az egyes módosítást elektronikusan ellenőrizzük a Papa Nikolaou jelentésben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenkilenc harminc arányban elutasítottuk. A most a módosított szövegről szavazunk. Ezt elektronikusan előzzük. Megnyitom a szavazást, tehát a teljes szövegről. Megnyitom tehát a szavazást, lezárom a szavazást, lássuk. 36 igen, nulla nem arányban, 14 tartózkodással elfogadtuk a jelentést. Következő az Európai Adatvédelmi Felügyeletről szóló 9-es bekezdés. Ki, ki van mellette az egyes módosításnak? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az egész módosított szövegről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 50-0 arányban. Egyhangulag. 2000 11-es éve alapvető jogok ügynöksége, számos módosítás van. Egyes módosítás ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadó, Kettes módosítás mell... Elnézést, ez okafogyott. Hármas módosítás ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosítás ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadott. Ötös módosítás amelyet egy szóbeli módosító vált fel ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas bekezdés. Makovei asszony szóbeli módosítása ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos módosítás. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Hármas bekezdés Makovai asszony szóbeli kiegészítésével ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Hetes módosítás ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. A módosított szövegről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lássuk. 50 igen, e, nulla nem, és nulla tartózkodással egyhangulag elfogadtuk a jelentést. Köszönöm szépen. A kábítószerfüggési központ e, 2011-es jelentéséről egyes módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés szóbeli módosítással Mako, Makova és Matyó asszonyok részéről ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosítás, nem, tévedtem. 13-as módosítás, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A módosított szövegről szavazunk, megnyitjuk a szavazást. Nem működik. Most működik. Meg, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 46 igen, 0 nem, 0 egy hangon elfogadtuk. Most megint Papa Nikolaou úr jelentése következik az Eurojust költségvetésének megvalósításáról. Egyes módosítás ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene, hát ez nem egyértelmű. Nézzük elektronikusan, tehát az ötös módosítás, elektronikus ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lássuk. Lezárom a szavazást. 31-16 arányban elfogadtuk. Hatos módosítás. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A módosított szövegről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megint egyhangulag elfogadtuk a szöveget. Papa Nikolaó jelentés az Európai Rendőrakadémiáról egyes módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosítás mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos módosítás mellette ellene, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette elnézés, ez oka fogyott, erről nem szavazunk, tízes következik, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és 11-es, ki van mellette, bocsánat, 12-es mellette, ellentartózkodás, elfogadtuk. A szövegről szavazunk módosított formában, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megint egy hangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen, tovább megyünk. kül- külső határok ellenőrzését szolgáló ügynökség, a Frontex, egyes módosítás, részenként szavazunk, és Makovei asszony nyújtott be szobeli módosítót, részenként szavazunk, tehát első rész, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes rész, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, ellenőrizzük kívánságra. A második részt Megnyitom a szavazást elektronikusan. Mit kapunk? Lezárom a szavazást. Igen, szoros 21-25 arányban elutasítottuk a második részt. Hármas módosító következők ki van mellette? ellene elfogadtuk, de nem egyértelmű, ellenőrizzük elektronikusan, tehát a hármas módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-24 arányban elutasítottuk. Ha csak valaki Nem lehet, ugye? Nem lehet. Nem, nincs mit tennünk. Négyes módosítás ki van mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadók. Ötös módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, Öt-hatos módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, most a módosított szövegről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Most pedig az Európai Rendőri, Hivat, Rendőri Hivatal, az Európol 2011-es pénzügyi évéről szóló jelentésről szavazunk. Egyes módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas, hetes módosító, ki van mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, módosított szövegről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk.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 Lezárom a szavazást. 46 igen, két nem szavazattal elfogadtuk. Most pedig véleménytervezetről szavazunk. A klinikai tesztek e-, emberi felhasználásáról Európai Irányelv 2001 per 20. elektronikusan ellenőrizzük a anyagot, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 48, igen. Szavazattal egy hangulag elfogadtuk. Szóbeli kérdésre adott válasz következik, amit én nyújtottam be a bizottság nevében. A kérdésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lássuk az eredmény, 43 igen, 4 nem, ara, nem arányban. A szóbeli kérdést elfogadtuk. Most pedig azt hiszem, hogy készen vagyunk. Köszönöm, most pár perc szünet következik, mielőtt a következő napi rendi pontra rátérnénk. Why don't we have to coordinate coordinators now then? Yeah? Why don't we have to coordinate coordinators now? Yeah?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 Elnézést kérek mindenkitől, kérem figyeljenek rám. Szavazás után véletlenül elbocsájtottam önöket, anélkül, hogy rátértünk volna a következő napi rendi pontra. Most a koordinátori ülés következik. Kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt. A többiek, akiknek nincs joga itt maradni, azok kérem csöndben menjenek el, és 5 perc múlva megkezdjük a koordinátori ülést. Elnök úr, úgy tűnik, hogy különösen az pár napban nagyon nagy volt a rendetlenség ebben a bizottságban. 8-9 szóbeli e, módosításunk van. Soha életemben nem volt még ennyi szóbeli módosítom. Aztán tegnap rengeteg gondunk is volt e, a rendel például, aztán a, a szavazólista elhazatása, nagyon sok gond volt a kompromisszumos módosításokkal is. Azt gondolom, hogy össze kéne szednünk magunkat, és kicsit jobban kéne dolgoznunk, mert soha nem volt még ennyire rendetlen a munkánk. Kérem önt, mint elnököt, és a koordinátorokat is. Senki nem tökéletes persze, de szerintem le, le, volna itt mit fejleszteni eh, a munkamódszereinkén. Megjegyeztük, mondja az elnök meghallottuk az ön kérését, de hogyha szóbeli módosítók vannak, akkor megérthetik, hogy azzal nagyon keveset tehet az elnökség, nem, nem tudja megel, megelőzni.